4 per A cikk értelmében megállapítom, hogy ez a mandátum most betöltetlen. Valamint Johannes Cornelis javasolják a szocialisták az interparlamentáris delegáció tagjává, az Afganisztánnal való interparlamentációs delegáció tagjává Haglund úr helyett. Van-e megjegyzés? Nincs, akkor ezt a kinevezést elfogadtuk. Változások a